Good morning. We begin our... Jó reggelt kívánok! Megkezdjük az ülésünket. Első napi rendi pontunk, a napi rend elfogadása. Hogyha nincs észrevétel, nem javasolnak módosítást, akkor elfogadottnak veszük a napi rendet. A második napi rendi pontunk a május 3-a és június 8-a ülésünk jegyzőkönyvének az elfogadása. Észrevétel hiányában elfogadottnak veszük őket. Harmadik napi rendi pontunk pedig az elnöki bejelentések. 3.1 Katerina Mászelina látogatása a portugál állampolgársági és esélyegyenlőségi miniszter jött volna a mai bizottságülésünkre, de a titkárságot tájékoztatták, hogy Márcelina asszony sajnos nem tud itt lenni a mai napon. Egy alternatív időpontot fogunk majd szervezni későbbre. 3.2. Írásbeli eljárással június 23-án, 28-án a FEM koordinátorok döntése alapján egy saját kezdeményezésű jelentés készül a fogyatékossággal élő nők helyzetéről, és ezt két pontért a néppárt kapja meg saját kezdeményezésű jelentés az EU stratégiáról a nők rák megbetegedései ellen, néppárt két pontért, aztán a tanács számára ajánlás az EU prioritásairól, a UNCSW 62 számára, ez eredetileg 2011. decemberére tervezett, ez átkerült jövő évre, és aztán augusztus 31-ére egy felműlést hívunk össze a költségvetés módosításáról az előadó részvételével és a tanács állásfoglalását követően a mód, esetleges módosításokról lesz szó. Nos, ennyit az elnöki bejelentendőkről. A következő napi rendi pontunk pedig a tanács soros elnökségét érinti. Jevgenyi Osznovszki mutatja be a programot. Munkaügyi miniszterként észt részről köszöntöm Önt, miniszter, miniszter úr, és megadom Önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek az önök körében, és erről a fontos témáról oszthatom meg a gondolataimat. Hivatalos miniszteri címemből nem derül ki, hogy én ezzel a területtel is foglalkozom, de egy fontos területének tartom a munkakörömön belül. Tehát a nemek közötti egyenlőségről beszélni. Én azt mondanám, hogy embertelen bolondság és veszélyes azért, mert a diszkrimináció mindenkor téves és helytelen, hiszen nem szemét és szemét vesz tekintetbe. A egyenlőtlenségek nemi alapon bolondság, mert hogyha a nők esélyegyenlősége nem érvényesül, akkor kihagyunk rengeteg lehetőséget. Továbbá horizontális és vertikális munka piaci megosztottságot hoz létre, mert nem egyenlően oszlanak el a lehetőségek. Sőt, gyakran a cselekményekhez vezet, tehát az egyenlőtlenség a nemek között éppen ezért nagyon veszélyes. Liz Broderick, Ausztrália korábbi esélyegyenlőségi felelőse. A 21. században nincs már helye a nemek közötti esélyegyenlőtlenségeknek. És ezért az esélyegyenlőség a nemek között az EU programok és értékrendje élén szerepel, és a demokrácia fontos elve. A nőket, a lányokat egyenlő bánásmódban kell részesíteni minden tekintetben, és ez része a gazdasági haladásnak is. Ezért örülök rendkívül mértékben, hogy az EU ilyen módon és jelleggel járul hozzá a, a nemek közötti egyenlőséghez. Az EU létrejöttétől kezdve az esélyegyenlőségnek a híve. És a csatlakozás előfeltételeként meg is szabja a nők és férfiak egyenlőségét a harmadik országokkal a külpolitikai tárgyalásokban is érvényesíti ezt a szempontot. És sokszor lassúnak találjuk, bosszantóan lassúnak az előrehaladást, de ne feledjük, hogy a nemek közötti egyenlőség terén nincs a világnak még egy régiója, amely ilyen eredményeket ért volna el, mint az Európai Unió. És örülök, hogy Észtország is hozzájárulhat ennek a területnek a fejlődéséhez a következő fél évben. Először is nagyon fontos, hogy további lépések történjenek a magánélet és a munka összehangolása terén, aztán a gondoskodási felelősség egyenlőbb elosztása, az idősek gondozása terén, valamint a nők részvétel a munkaerőpiacon, a férfiak nagyobb mértékű részvétel a családi életben, mindezek fontos szempontok, és ezek jegyében egy ambiciózus magánéletes munkaegyensúlyáról szóló irányelv tervezetet szeretnénk kidolgozni, illetve ennek az első körös egyeztetéseit megtartjuk az EBSCO miniszterek Tallinn jövő heti csúcs találkozóján is előkerül a téma, illetve új családtípusok, új családformák és munkavállalási formák jelentek meg. Ennek fényében is kell látni a nemek egyenlőségét az EU szintű szegregáció, munkaerőpiac és egyéb tekintetű diszkrimináció ellen fel kell lépni, és a Pekingi platform, a munkaerőpiac, az oktatás, a képzés terén megfogalmazott célokat, és ezeket a nemi alapú szegregáció, az oktatás, a képzés a nők kevesebb keresete probléma körfényében együtt tudjuk kezelni és feldolgozni. A negatív hatásokat is figyelembe véve, illetve megoldva. Aztán szólhatnánk még a harmadik EU-s női esélyegyenlőségű, eh, esélyegyenlőségi konferenciáról. Eh, október 21-én Brüsszelben lesz 300 résztvevővel, és az előadók a nemek egyenlőségének az indexéről fognak majd beszélni, az esélyegyenlőségi mutatóról. Aztán a tudományos, illetve technikai, vállalati, politikai, kormányzati körökben még mindig túl kevés a nő a férfiakhoz eh, képest a vállalatok igazgatóságában hanem nők magasabb részvételére tesz javaslatot az Európai Bizottság, a tagállamok azonban másképp közelítenek ez a témakörhöz. A tanács igyekezett rugalmasabbá tenni a szöveget, viszont a máltai elnökség alatti egyeztetések során világosá vált, hogy jelentős számú tagállam még mindig szubszidiaritásra hivatkozik ezen a területen. Viszont, hogyha változna a tagállamok álláspontja, akkor megfontoljuk, mi az optimális előrelépés. 2017-et az Európai Bizottság a nők elleni erőszak elleni évvé nyilvánította. Meggyőződésünk, hogy túl gyakran a magánélet, magánszférához sorolják a nők elleni erőszak cselekedeteket, és ez megengedhetetlen, ezzel ellen fel kell lépni. És ezt a bűncselekmény típust meg kell előzni és akadályozni az esetjog, illetve a napi élet szintjén is. E tekintetben örömmel osztom meg az isztambuli egyezmény észtországi ratifikációjának a, az állását. A parlament az első olvasatban már tovább engedte, és szeptemberben megtörténhet a végleges ratifikálás. Az isztambuli egyezmény erőteljes, világméretű üzenetet közvetít. Aztán a tanács a következtetéseiben ezt meg is fogalmazta. 2017. júniusában megtörtént az aláírás, és, és a lendületet használjuk ki. A tanácsi következtetések alapján szeretnénk továbbvinni ezt a munkát, belső szabályokat egyeztetnénk, illetve etikai kódexet amely a tagállamok és az EU intézményei közötti együttműködés szabályozná az egyezmény végrehajtása terén. Az elnökségi trió résztvevői hagyományos módon a nemek egyenlősége témájában Bulgária és Ausztria részvételével egy közös közleményt ad ki, ez megfogalmazza a következő másfél év céljait, prioritásait. Aztán a nyolcadik EU sokszínűségi karta, illetve éves fórum november 6-án és 7-én kerül sorra Tallinnban az Európai Bizottsággal együttműködve. Különleges rendezvényről van szó, mert az első sokszínűséget előmozdító fórum Európának ezen régiójában. A sokszínűség kezelése pedig a szervezeteken belüli nemek közötti egyenlőséget is magába foglalja. Sok eredményt értünk el, de hosszú után még előttünk. Nem zéró összegű játszma a nők egyenlősége, nem arról szól, hogy az egyik oldal nyer, a másik pedig veszít, nem is a nemek versengése vagy csatája, hanem egy közös célkitűzés. Nem haladunk elég gyorsan, de ezzel együtt meggyőződésünk, hogy jó irányba haladunk, és megerősíthetem, hogy Európa egy egyenlőbb és igazságosabb társadalom állapota felé halad, ahol mindenkit egyformán nagyra becsülünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy ismertette az észtelnökség női esélyegyenlőséggel kapcsolatos prioritásait. Megnyitom most a szót. Következzen az első kérdéskör. Koordinátorok kapnak először szót. Kezuszka asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék miniszter úrnak köszönetet mondani. Köszönöm ezt a nagyon optimista prezentációt az észt elnökség prioritásaival kapcsolatban. És az észt kormány nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos felfogása is optimista. sok megállapodás, egyezmény, európai jogszabály nyilatkozik a nemek esélyegyenlőségéről, viszont ezt még sok területen nem sikerült megvalósítanunk. Ezért olyan fontos az, amit ön elmondott. Szeretnék néhány dolgot kihangsúlyozni. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, amit elmondott, az egyenlőség és a gazdaság közötti összefüggésről. A, az egyenlőségnél gondolunk az igazságtalanságra, hiszen ha például a béreket vészük, látjuk, hogy vannak különbségek. de ami még a gazdaságban rejlik potenciálként, azt nem használtuk ki. A nők és férfiak közötti helyzet egyelőre észszerűtlen, tehetségeket pazarolunk el. Nem használjuk ki az oktatásban rejlő lehetőségeket, és akkor a nők ezután nem tudnak a munkaerőpiacon nem tudják a munkaerőpiacon sem megállni a helyüket. Ezért kell hatékony intézkedéseket foganatosítani. Ami a szülői szabadságot illeti, nagyon örülök annak, hogy az anyasági szabadság figyelmet kap, újra és újra szubszidiaritást emlegetik, de én reménykedem abban, hogy beszélni fogunk erről a témáról. Annak érdekében, hogy a jogalkotói munka folytatódjon, és azért, hogy világossá váljon az, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Unió ilyen tekintetben is lépjen. Ott van emellett a 2010-es irányelv. Az ezzel kapcsolatos eredményeket már látjuk. Ez az új irányelv tulajdonképpen a szülői szabadság és gyermekgondozási szabadság új formáit vezeti be. Örülök, hogyha önök ezt kívánják továbbvinni. Van egy másik kérdés, az isztambuli egyezmény kérdése. Az isztambuli egyezményt az Európai Unió aláírta, viszont elég szűk területre vonatkozóan. Itt csak az olyan hatáskörökre vonatkozóan, melyek az unió hatáskörébe tartoznak. Vannak-e megfontolások arra, hogy további megállapodásokat kössenek a tagállamok annak érdekében, hogy ez az egyezmény szélesebb körű hatáskörű legyen az Európai Unióban, mert mostanáig ez elég szűk körülvé sikeredett. Különböző jogi kérdéseket kell rendezni, beleértve az ember kereskedelm kérdését is. Gyakran eh, kritizáltuk már ezt itt az Európai Parlamentben. Nagyon örülök annak, hogy bejelentették a november 6-i konferenciát és egyéb rendezvényeket. Én csodálom azt, hogy hogyan próbálnak mindegyes kérdéssel külön-külön foglalkozni. Ugyan most nem említett a digitalizációt, de ez is egy prioritás, és remélem azt, hogy a digitalizációban is figyelembe veszik a nemek közötti egyenes, esélyegyenlőséget. Ma itt egy digitális szakadék, különbség, ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. García Pérez asszony kapszó, tessék. Köszönöm, elnök asszony, és először is természetesen szeretném eh, megköszönni a miniszternek, hogy eh, eljött hozzánk, és eh, beszámolott tart nekünk a szakbizottságban. Arról beszélünk, arról próbálunk kezdeményezéseket indítani a nemek közti egyenlőség területén, annak érdekében, hogy igazságosabb társadalmat hozzunk létre. Az általános elvekkel teljes mértékben egyetértek, ez kell, hogy a mi célkitűzésünk legyen. És a különböző európai intézményeknek együtt kell működniük azért, hogy elérjük ezeket a célokat. Ami itt hiányzik, pedig szerintem fontos lenne, hogy mindannyian figyelembe vegyük, az, hogy a politikai akaratra szükség van ahhoz, hogy ezeket a nagy általános alapelveket gyakorlattá tudjuk váltani. És az elnökség alatt meg kell, hogy adjuk önöknek a bizalmat, és bízni abban, hogy valóban jelentős kezdeményezéseket fognak indítani a nemek közti egyenlőség témájában. De sajnos el kell, hogy mondjam azt is, hogy egy nagyon nagy rész már eltelt ebből a parlamenti ciklusból, és szép ígéreteket hallottunk, de semmi nem valósult meg. Tehát sok szerencsét kívánok önöknek. Jó lenne, hogyha azok az elvek, amelyekről ön beszélt, azok konkrét politikák fordulnának át. Az isztambuli egyezmény ratifikálásáról is beszélt. Nagyon örülök annak, hogy az ön hazája is alá fogja ezt írni idén szeptemberben. Azt gondolom, hogy az Európai Unió minden tagállamának. Most már elég ideje volt arra, hogy megvizsgálja a ratifikálás következményeit. Most pedig itt az ideje, hogy mindannyian dolgozni is kezdjünk ennek a megvalósításán. A ratifikálás fontos európai szinten is, és tegnap a Libe szakbizottsággal közösen megszavaztunk egy állásfoglást a parlament nevében, amelyben leírtuk, hogy hogyan lehetne az isztambuli egyezményt eh, végrehajtani, és eh, hogyan lehetne az európai intézmények részéről is eh, vállalásokat tenni a családon belüli erőszak visszaszorítására. És szeretnék itt most zárójelben elmondani valamit, mert hallottam a néppárti kollégát, és azt gondolom, hogy nem csak a tolmácsolás miatt eh, hallottam ezt, eh, hanem valóban eh, a, a szabadnapokról beszélt. Itt nem arról van szó, itt nem szabadságról beszélünk. Ebben a vitában, hogyha valaki ezt a vitát a parlamenten kívülről hallgatja, akkor azt gondolhatják, hogy a nők vakációra mennek, nem erről van szó, ez egy szülői szabadság, amit arra használhatnak, hogy a gyerekeikről gondoskodjanak. És ez nem csak a mi problémánk, nem, nem a tolmácsolásban fordul ez le rosszul, de ez nem a szabadságolásról szóló irányelv, hanem a szülői szabadságról szól, ez, ez nem ugyanazt jelenti és mivel a Nőjogi Szakbizottságban vagyunk, az Európai Bizottság javaslatát örömmel fogadtuk. Azt gondolják ők is, hogy a munka és a magánélet egyensúlyát meg kell teremteni, de szükség van arra, hogy a parlament is állást foglaljon, és hogy a tanács valójában leüljön és tárgyaljon velünk. Miért mondom ezt? Azért, mert az anyasági szabadságról szóló irányelvet vissza kellett vonni, mert nem volt meg a tanácsban a konszenzus, és nem tudtuk elkezdeni a tárgyalásokat. És ugyanez történt a nőkkel az igazgató tanácsokban. Az egyes országok és ideológiák között vannak különbségek az Európai Bizottság jogszabályjavaslatával kapcsolatban, és emiatt a tanácsban elakad az egész folyamat, és ebből ered az a frusztráció, amiről az elején már beszéltem, tehát hogy ígéreteket hallunk, de aztán semmi nem fordul át a gyakorlatba. Ez nem egyetlen tagállam, nem a soros elnökség felelőssége, de szeretném megkérni az elnökséget a vitának ezen a pontján, hogy tegyen erőfeszítést és próbálja meg elérni, hogy a tanácsban valódi érdeklődés mutatkozzon a parlamenttel való tárgyalás iránt, most az egyszer, hogy állást foglaltunk, eh, jó lenne, hogyha ez megvalósulna, lehet, hogy nem az önök elnöksége alatt, eh, de biztos vagyok benne, hogy önök ezen fognak dolgozni. Köszönöm szépen, és még egyszer eh, köszönöm, hogy eljött hozzánk a szakbizottságba, és sikereket kívánok önöknek, mert az önök sikerei mindazok számára is sikernek minősülnek majd, akik egyenlőséget szeretnének Európában. Thank you, and now... Köszönöm szépen. Miller asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani. A liberálisok nevében köszönöm. Elnök nem, jövítja magát a beszélő miniszter úr. Köszönöm a prezentációt. Támogatom azt, amit elmondott az SZND frakcióból a kolléganőm. Kicsit úgy érezzük magunkat, hogy harcolunk, de nem fogjuk ezt a harcot félbehagyni. Köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket arról, hogy Észtország ratifikálja az isztambuli egyezményt, ez jó hír. Ami a digitális menetrendbe a nők digitális menetrendbe történő bevonását illeti néppárti kolléganőmhöz hasonlóan én is a következőket kérdezem. A digitális menetrenddel kapcsolatban ország vezetőnek számít. Szeretném tudni, hogy az észt elnökségnek van -e ajánlása arra vonatkozóan, hogy hogyan vonjuk be a nőket a digitális menetrendbe. Ami pedig a nők igazgató tanácsokban elfoglalt helyzetét illeti, azt mondta, hogy várnunk kell, és majd meglátjuk. De ha várunk, és majd meglátjuk, bármivel kapcsolatban, akkor sosem nem fogunk eljutni. Ezért kérnem, hogy támogassa ezt a témát. Gondolkozzanak el olyan kezdeményezéseken, amelyek ezt erősíthetnék ezt az aspektust. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Lion asszony, tessék. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Én is szeretném megköszönni a miniszternek a jelen létét, hogy, és hogy eljött a szakbizottságba, hogy elmondja, melyek a prioritásaik ezen a területen. Bizonyára az ön számára sem ismeretlen, hogy az Európai Unióban elégtelen a helyzet az egyenlőség területén. Az európai eh, nemek közti egyenlőség eh, indexben 52,9 eh, pontot ért el az Európai Unió a százas skálán. Ön is elmondta, hogy valódi politikai akarat nélkül és hatékony eszközök, eszközök nélkül a szavak önmagukban semmit nem fognak elérni az egyenlőség területén, annak ellenére sem, hogy az Európai Unió ezt a területet prioritásként határozta meg erre az évre. A nők jogai területén visszalépést láthattunk, több országban is, ideértve az én hazámat is. 70 évre lenne szükség arra, hogy elérjük az egyenlőséget. 40 év kell ahhoz, hogy egyenlően osszuk meg az otthoni feladatokat, 30 év ahhoz, hogy a nők és férfiak foglalkoztatottsága egyenlő legyen, és 20, 20 év ahhoz, hogy a politikai képviselet egyenlő legyen. Ön is elismerte, hogy haladunk ugyan, de nagyon-nagyon lassan, túlságosan lassan. És mivel ön az egészségügyért és a munkaügyért is felelős miniszter odahaza, szeretném megkérdezni, hogy milyen lépéseket fognak tenni az elnökség alatt annak érdekében, hogy ezeket a nemek közti szakadékokat bezárják, különösen a munkavállalás területén, és a munka és a magánélet összeegyeztetéséről szóló irányelv kapcsán. Egy másik nagyon fontos kérdés, amire szeretnék kitérni, az a nők elleni erőszak, és 2017-ben az Európai Unió meghirdette a a nők elleni erőszak megszüntetésének az évét. Sajnos a nők elleni erőszak valamennyi országban jellemző az Európai Unióban, az én hazámat Spanyolországot is beleértve. A hivatalos adatok szerint évente 34 nőt ölnek meg, de vannak olyan adatok, amelyek 59 olyan nőről beszélnek, akiket a férjük vagy párjuk öl meg. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik nap áldozatul esik egy nő. És ön elismerte azt is, és ez nagyon pozitív dolog, hogy az egyenlőtlenség az egyik, vagy a legfontosabb oka ennek az erőszaknak. És ha jól értettem, akkor önöknél csökkent a nők elleni erőszak leküzdésére fordított összeg, és ahogy hallottam, az észt szervezetek tájékoztattak minket, és jelenleg nincs elég erőforrás arra, hogy pszichológiai és jogi szempontból támogassák az erőszak áldozatait, erről is szeretnék hallani valamit és ez a szakbizottság a Libével közösen elfogadott egy állásfoglalást, és ez mi hamarabb arra ösztönöz, hogy az isztambuli egyezményt minél hamarabb ratifikáljuk és lépjünk fel a családon belüli erőszak ellen. Szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét intézkedéseket fognak az elnökség alatt elfogadni annak érdekében, hogy a ratifikációt elősegítsék, és hogy valamennyi tagállam, az összes tagállam ratifikálja ezt az egyezményt. Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy milyen szolgáltatásokat kívánnak létrehozni a bántalmazott nők védelmére, különösen ideértve a menekült nőket. Köszönöm. Thank you now. Uh... Köszönöm szépen. Ott Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen miniszter úrnak is, hogy itt van velünk. Mindig jó megbeszélni egy elnökség prioritásait, ami és most konkrétan a nemek esély egyenlőségének a kérdését is. Először is nézzünk egy általánosabb szempontot. A nemek egyenlőségének a menetrendjét az elmúlt években blokkolták, és önöknek elnökként tudniuk kell azt, hogy releváns eredményeket ezen a területen nem értünk el, ez agaz bennünket. Ezért szeretném önöket arra kérni, hogy a legutóbbi elnökségek kell szemben helyezkedve próbálják előrevinni ezt az ügyet. Az általánosabb kérdések mellett, melyeket említett, és a nők helyzete mellett, amit ismerünk is, azért még messze vagyunk attól, hogy tényleg egyenlő helyzetben legyenek a nemek. Önök azonban az elkövetkező hat hónapban változtathatnak a helyzeten. Elmondhatjuk azt is, hogy mi az, amivel a parlament segíthet. Említette a családi élet, a szakmai élet és a családi élet összeegyeztetését. Nagyon sok minden a bizottsági javaslatban elég alacsony szintű. Nem fogadhatjuk el ezért a bizottság javaslatát. Legyen ambiciózusabb a szöveg. Ez az egyik rendkívül releváns kérdés. Másodszorban, ami a nők igazgató tanácsokban való helyzetét illet, az ezzel kapcsolatos anyagot blokkolták a tanácsban. Az elnökség feladata valahogy megoldani ezt a helyzetet. Legalább próbáljuk meg azt elérni, hogy elkezdődjenek, újra elkezdődjenek a, tanár, a tárgyalások. Nézzük meg azt, hogy hogyan kezdhetnénk újra a tárgyalásokat. Ez már nagy előrelépést jelentene. Emellett szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak is, hogy az európai szemesztet megemlítették. Az EBSCO szerepét szeretnék az európai szemeszter folyamatában erősíteni. Mi ezt már többször is kértük, és azt is kértük, hogy a nemek helyzetét vegyék figyelembe az egész um, szemeszterben. Nagyon örülnék annak, ha erre vonatkozóan tennének erőfeszítéseket próbáljuk meg megtörni azt a dinamikát, amely mostanáig alakult, azt a tendenciát, amely mostanáig alakult. Elnökként önök tudnak változtatni a helyzeten. Köszönöm szépen. Thank you, and now Miss Anna Köszönjük szépen, és most Anna Hirt következik. Tack så mycket och eh, tack ministern för ditt eh, anförande. Köszönetet mondok miniszter úrnak a ö, eh, prezentációért Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előttem felszólaló elmondott. Te vagy a 26. miniszter itt, aki ismerteti az elnökségi prioritását. 13 éve vagyok itt, te vagy a 26. miniszter. Mindenki ismertette a prioritásait a témával kapcsolatban, de nagyon lassan haladnak előre a dolgok, nagyon-nagyon lassan, alig értek el eredményeket, és ez engem rendkívül frusztrál, sőt, feldühít, dühös vagyok azért, hogy ezzel a témával ilyen kedvezőtlenül bánnak. A Lisszaboni szerződést követően a helyzet az, hogy az Unió több hatáskörhöz jutott, jogalkotási területen is, és ez befolyásolja az állampolgárok helyzetét. Holott figyelni kellett volna a nemek esélyegyenlőségére, de hát erre nem figyeltek oda, sem a tanácsnál, sem a parlamentben, sem a bizottságban. Ez sajnálatos. Sajnálatos, hogy a nők ezt elfogadják. Elfogadják azt, hogy ennyire lassan menjenek a dolgok. Láthatjuk, hogy Svédországban egy feminista kormány van. De ennek ellenére azt is látjuk, hogy 2070-re érnénk csak el ugyanazokat a fizetési szinteket a nők esetében, mint a férfiak, szintén, férfiak esetében. Tennünk kell valamit. Önök is tudnak tenni valamit. Hivatkozzanak Lisszabonra, a, egyébként a családi élet, szakmai élet összeegyeztetésével kapcsolatban sincsenek nagy reményeim. A tanácsban nem nagyon sikerül előrelépni, és a tagállamokban sem, nem is igazán hiszek már ebben, de azért van még remény, és önök elérhetnek valamit. Ezt szeretném kívánságként megemlíteni. Jó lenne, ha a tanácsban a tagállamok ezeket a kérdéseket a prioritáslista elejére tennék. Mi mindentőlünk telhetőt megteszünk, és meg is kapja a segítségünket, és jöjjenek még, jöjjön még hozzánk, ha szeretne. Köszönjük szépen, és most visszaadom a szót a miniszter úrnak. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket. Természetesen sokan elmondták, hogy elégedetlenek eh, amiatt, hogy eh, nem volt eh, elégséges az előrelépés, és ebben teljesen egyetértünk. Természetesen vannak korlátai annak, hogy mit tud elérni egy elnökség 184 nap alatt, és hogy hogyan tudja enyhíteni ezt az évek alatt felgyűlt frusztrációt, de meg fogjuk tenni, amit tudunk. Visszatérve a konkrét kérdésekre, amiket önök feltettek. Először is a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelv. A tanács többször hangsúlyozta, hogy mennyire fontos ez az egyensúly, és az elnökségünk számára megtisztelő, hogy elkezdhetjük a javaslattal kapcsolatos egyeztetéseket. Nagyon várjuk, hogy megkezdődjön az ezzel kapcsolatos munka. Ahogy mondtam, az informális EBSCO ülésen már a jövő héten elő fog kerülni a munka és a magánélet egyensúlya. Tehát beszélni fogunk erről, és párhuzamosan a technikai szintű egyeztetések is el fognak kezdődni az irányelv tervezettel kapcsolatban. Azt is mondta egyikük, hogy mindig van egy bizonyos szintű ambíció az Európai Unióban, és egyesek azt mondják, hogy ez túl nagyra törő, mások azt, hogy ez nem elég. Az igazság valahol a kettő között van. A javaslatnak meg kell felelnie a szubszidiaritás és az arányosság követelményének, és vannak más hasonló jogszabályok már ezen a területen. A már meglévő szülői szabadságról szóló irányelv, Természetesen az elnökség meg fogja hallgatni a tagállamok nézőpontját, és megpróbálunk kompromisszumra törekedni. Mostanáig két nemzeti parlament vetette fel a szubszidiaritás aggáját. De ezen a nagyon fontos témán kívül természetesen várjuk a jó együttműködést az Európai Parlamenttel is. Az isztambuli egyezmény. Természetesen örülünk annak az időközi jelentésnek, amit az Európai Parlament készített, és természetesen ezt hasznos inputnak tartjuk a tanácsban folyó tárgyalások támogatásához. Ugyanakkor az a szándékunk, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben tájékoztatni fogjuk a tárgyalások állásáról és a legújabb fejleményekről. És megfelelő időben üléseket is fogunk szervezni. Őszre már megbeszéltünk ilyeneket az illetékes előadókkal. Ami az IKT és a digitális napirend kérdését, illetve a nőkhöz való kapcsolódását illeti, tudjuk, hogy ez egy gyorsan növekvő ágazat sok új munkahelyen, és hogy a nők alul reprezentáltak az infokommunikációs ágazat szinte valamennyi területén. És sajnos ennek a problémának nincsen digitális megoldása, bárcsak egyszerűbb lenne, és könnyen elfogadhatnánk eh, egy ilyen eh, szabályt. De az a helyzet, hogy akárcsak a nemek közti egyenlőség területén a szabályok ugyanazok, mint amikkel eddig is eh, dolgoztunk, és sajnos nagyon sokáig tart, amíg valódi eredményt tudunk felmutatni. És itt van az oktatási rendszer szegregációja, ez egyértelműen a legfontosabb témák egyike – az IKT készségeket a nőknél a tanácsi következtetésekbe is bele fogjuk venni. Végül pedig a nők az igazgató tanácsokban ügy. Itt is én is személyesen osztom az önök frusztrációját. A Máltai elnökség mm, megpróbálta megtörni a blokkoló kisebbséget az elnökség alatt, de ez nem sikerült. Tehát, ha csak nem változik meg a tagállamok álláspontja, akkor pillanatnyilag úgy látjuk, hogy nem realisztikus az, hogy ebben előrelépés történjen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy levesszük a kérdést a napirendről. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát megpróbáljuk továbbvizsgálni a fejleményeket, és hogyha lesz erre lehetőség, akkor egyértelmű, hogy meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudnánk előrelépni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a válaszokat. És most, hogyha jól értem, akkor Kazluszka asszony szeretne reagálni ezekre a válaszokra. Köszönöm szépen a lehetőséget, illetve hogy velünk töltött ezt az időt. Én a digitális szakadék témájára szeretnék visszatérni. Ez egy új témakör. Hadd osszak meg néhány érdekes adatot önökkel. Nem is annyira arról van szó, hogy ebben az ágazatban kevés nő dolgozna, illetve hogy vezető beosztásban túl kevés lenne nő. Inkább úgy fogalmazható meg a problémakör, hogy a nők, mint hogyha kevésbé élnének a digitalizált világból adódó előnyökkel. Például a hitelkártyáikat kevésbé használják. Vagy mondjuk az internetet nem veszik olyan gyakran igénybe, illetve kevésbé tanulnak az interneten. Az eltérés 15%, illetve a lemaradás ennyi, és nyílik az olló. Ennek alapvető jelentősége van, hiszen tudjuk, hogy a jövő a digitalizált alkalmazásokról szól, és önök ezt Észtországban nagyon is jól tudják. A kérdésem, hogy a soros elnökségi idejük alatt igyekeznek-e jobban megismerni a tagállamok eltérő helyzetét, hiszen itt eltérő különbségekről beszélhetünk. És nagyon fontos témáról van szó. Önök észtek, úgy tűnik, hogy mintha a többi uniós tagállamnál sűrűbben és nagyobb mértékben használnának digitális megoldásokat. Mit terveznek tenni ebben a kérdéskörben? Elnök, köszönjük, és miniszter úrtól várjuk a választ. Természetesen a készségek terén a nemek közötti eltérés általánosságban egy fontos problémakör, és az IKT területre különösen érvényes, ahogy ön is említette. És számos tagállamban valóban komoly különbségek vannak, és a, az ágazatban alul képviseltetik magukat a nők, illetve a digitális társadalomban való képviseletük és annak a függvénye, hogy mennyiben rendelkeznek IKT készségekkel. Észtország etéren az oktatásban is sokat tett, illetve a közfoglalkoztatásban is. A munkaerőpiacon például, hogy lehetőséget teremtsünk digitális készségek megszerzésére az idősebbek számára is. És természetesen a nemek közötti fizetés különbségről az említett tanácsi következtetések keretében is szólunk, a, hogy már korábban utaltam erre a pekingi platform kapcsán. Elnök, nincs további kérdés, akkor köszönjük szépen, miniszter úr, hogy felkereste szakbizottságunkat. Köszönjük a nők jogaival, a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos terveik ismertetését. Sok sikert kívánunk az elnökségi munkához, és várjuk a konkrét eredményeket. Köszönjük szépen, miniszter úr! Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Következő napi rendi pontunk az általános költségvetés a 2018-as pénzügyi évre. Annak minden szakasza véleménytervezet. Eszmecsere. A vélemény előadója Barbara Matera. És úgy tudom, hogy Kazlovská Rajevics fogja bemutatni a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Barbara nem tud részt venni a mai ülésünkön, de hagyott feljegyzéseket nekem. Ezeket én egyszerűen csak felolvasom. Ha már előkészítette őket. És jobb, hogyha közvetlenül az előadó szavaival tolmácsolom az álláspontját. 2018-ban a FEM szakbizottság a hosszú távú célkitűzésekre összpontosít a munkája során, és megfelelő forrásokat igyekszik biztosítani, valamint a téma fontosságát szeretné kiemelni, a nemek esélyegyenlősége, illetve a polgárság program keretében, tovább a nők bevonása a digitális gazdaságba, illetve az informatikába, a nők fokozott bevonása a tudományos életbe, ahol jelentős eltérések vannak még a férfiak és nők alkalmazásában, és a költségvetési források a megfelelő eljárás keretében biztosítandók, ez a helyes eszköz a férfiak és nők egyenlőségének az elősegítésére, az átfogó megközelítésnek köszönhetően a nemek esélyegyenlőségére szánt forrásokat a költségvetés egyik oszlopának tekinthetjük. A következő több éves pénzügyi keretben felülvizsgáljuk ezt a területet, és külön költségvetési sort kap a DAFNE konkrét kezdeményezés. És két további jelentős témát szeretnék említeni, az EU programok, illetve alapok, a Horizont 2020 az egyik, illetve az Európai Szociális Alap forrásai a nők vállalkozóvá válását támogatják, illetve a hitelhez jutását és a vállalati tőkéhez jutását azután a megfigyelő központot létre kellene hozni a nemek esélyegyenlőségének intézetén belül, a nők elleni erőszak ellen és a nőgyilkosságok megfigyelése, megelőzése céljából. Az a célunk, hogy csökkenjen a nőkkel szembeni erőszak. És ez pedig a költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalás keretében kiemelten fontos, az említett célok érdekében. És Murasán előadó úr reményeim szerint a prioritásainkat tekintetbe veszi. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Nincs további észrevétel. előadók sincsenek, illetve nem kívánnak szólni. Köszönöm szépen. Augusztus 25-a módosítók benyújtásának a határideje. És ennyi akkor erről a témáról. Akkor következik a szavazás, ami 10.30-kor kezdődne a programunk szerint, tehát most szünetet tartunk 10 óra 30 percig. Köszönöm.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

Balkan. And um, colleagues, we continue our... Tisztelt kollégák, folytatjuk az ülésünket. A hatodik napirendi pont következik. A nők gazdasági lehetőségeinek megteremtése a magán és állami szektorban, az Unióban. A jelentés tervezett elfogadása következik. Felkészültek a szavazásra? Akkor megkezdjük a szavazást. Rendben. Oké. Okay. Compromise 9. Kilences kompromisszum mellette, ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 78-as módosító mellette, ellene. Elutasítottuk. 79-es részenként szavazunk, első rész mellettem, ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellettem, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Következik a nyolcas módosító, első rész. Mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellenőrizzük elektronikusan. A második részről szavazunk, tehát 8 per 2-es rész, elektronikusan megnyitom a szavazást. Megnyitottam. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. Megnyitom elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik az Ample 2 egyes rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, vagy nem, arról nem szavazunk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik. Elfogadtuk. Száztízes módosító második rész mellette. Száztíz per kettő, tehát mellette. Ellene kitartózkodik. tartózkodik? Ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 112-es első rész mellette. Ellene. Még egyszer. Tehát 112 per 2. Nem, e, per 1 első rész mellettem. Kérem, emeljék fel a kezüket láthatóan ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Harmadik rész, ellenőrizzük a második részt. Tehát 112-es második rész. Ellenőrzésképpen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt gondolom elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. Rendben. Ample 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ample 32 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Ample 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ample 34 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kétszáztízes módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 107-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 108-as mellette ellene Tartózkodok, elfogadtuk. Ample 14 mellette, ellene Tartózkodok, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene Tartózkodok, elfogadtuk. tizenhármas első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük, megnyitom elektronikusan a szavazást, már le is zárom. Elutasítottuk. 118-as mellette, tehát mellette még egyszer mellette. Most ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük. Rendben. Tehát 118-as a szavazás tárgya, megnyitom, és le is zárom. Elfogadtuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 200 11-es, 211 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 132-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Rendben, tehát 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ample 3, első rész. Nem, arról nem szavazunk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, megnyitom elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 130-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát 130, amiről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 131-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk, Ample 20 mellette, ellene, tartózkodok, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig blokkban szavazunk 144-től 193-ig. Nem, 141 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 144 mellette ellene tartózkodok, elutasítottok. 173-as mellette ellene tartózkodok, elutasítottok. 175 mellette ellene tartózkodok, elutasítottok. 184 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 187-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 191-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 193-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottok. 149 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőriznünk kell, tehát 149, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 152-es mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 154 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 159-es mellette, ellene, Tartózkodok, kérem, hogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tehát 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 204-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 205 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 206-os, valamint 30, Ample 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Módosító, 94 első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ample 16 mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ample 37 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 178-as első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodok, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 219 első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük. A harmadik részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. as módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 181-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tehát 182. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ample 18 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük ezt is. Harmadik rész tehát, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ample 19 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 197-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138 két részben, első rész mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell. Az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodok. Szerintem ugyanaz a helyzet, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 222-es első rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A második rész okafogyott, 223 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Következik a 224-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Preambulum bekezdések 16-os mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodok, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ample A mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ample D mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 28-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 49 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene Huszonötösnél tartunk azért mert fogyott az előző, tehát 25-ös mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ample E mellette, ellene, tartózkodok, Talán elfogadtuk. De ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk. Ample F. Ample F. Szóbeli módosító. Mellette. Ellene. tartozkodok Elfogadva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek, én tévedtem, mondja az elnök. 43-as mellette ellene tartózkodok elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodok elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, Hatvan kettes mellette ellene tartózkodok elutasítva, 63-as módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Hatvan... 64. 64 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 65-ös mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 67 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, 69 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 40-es módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 39-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Ötvennyolcas mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. ezek egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 10 mellette ellene, 10-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodok elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodok elfogadva. És akkor most nézzük a zárószavazást elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk Anna Hetnek ezért az eredményért köszönjük szépen. Anna, akar mondani valamit? Tessék. Csak a jó együttműködést szeretném megköszönni mindenkinek. Ez egy fontos jelentés. Sok fontos pontot tartalmaz a nemek esélyegyenlősége szempontjából. Szívből jövő köszönetet mondok természetesen a titkárságnak és Stefaninak és Eriknek is, ugyanis nagyon iparkodtak azon, hogy összeállítsuk ezt a véleményt. Köszönöm szépen, és kellemes nyári szünetet kívánok mindenkinek. Elnök asszony mikrofonja kikapcsolódott. Yeah, sorry, yeah. Sorry. Elnézést kérek, mondja az elnök. Akkor most nézzük a következő pontunkat. Alapvető jogok, a romák uniós integrációjának alapvető jogokkal kapcsolatos vonatkozásai, a cigányellenesség elleni küzdelem. A vélemény előadója Málin Björk, és szavazni is fogunk. 18-as módosító. Elnézést. 14-es, mondja az elnök. Első rész mellette. Ellene tartózkodok elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodok elfogadva, ellenőrizzük, jó. 14-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös módosító első része mellette ellene tartózkodok elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodó ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es módosító első része mellette, ellene tartózkodok elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 23-as módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 24-es módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 26-os módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 28-as első része mellette ellene tartózkodok elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodok elfogadva, Harmincas Első része mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 31-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 33-as első részének mellette, ellene tartózkodok, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 35-ös első része mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 37-es mellette, ellene Tartózkodok, elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Preambulumok egyes módosító mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Az egyes módosítóról, egyes módosító, megnyitom a szavazást a preambulumoknál, lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hármas módosító mellette ellenőr, ellenőrizzük. A kettest ellenőrizzük, kettes módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, kilences módosító első része mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadva a harmadik rész mellette. Sajnos a tolmácsunk a közbeszólást nem hallották. Mikrofon kívül hangzott el. Akkor megpróbálj, megpróbálunk még egyszer szavazni, mondja az elnök. Az első részről. A kilences módosító első részéről szavazunk megint, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Második része mellette, ellene tartózkodok elfogadva, a harmadik rész mellette, ellene tartózkodok elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Tizenkettes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva és ezzel kapcsolatban nincs záró szavazásunk. Köszönöm szépen az előadónak a módosításokat. És a következő a költségvetéssel kapcsolatos, a költségvetési eljárással kapcsolatos. Barbara Matérre az előadója a véleménynek. És nézzük. FAM 1 mellette az első rész. Sorry, yeah, two parts. FAM 1 first part in... Az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Igen, megnézzük a második részt, megnyitom a szavazást. The vote? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. FEM 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító, és ennek öt része van. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük harmadik rész, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik rész. Mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt meg kell nézzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Uh, FAM 6. FAM 6-os. Első rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. De volt Lezárom a szavazást. Elutasítva. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötödik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. FEM 8 első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, FEM 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Fem 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Fem 13 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Fem 14 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. The vote is open and the... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Szóbeli módosító. Egyes. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok az előadónak! Next point on the agenda. Következő napi rendi pont a 9-es misszió Lengyelországban. Hogyha ezzel senki nem tiltakozik, akkor a misszióról készült jelentést elfogadottnak tekintjük. A következő ülésünk szeptember 4-én lesz délután, tehát nincs több ülésünk, nincs több napi rendi pontunk sem. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, mindenkinek és a családjuknak is szép nyarat és kellemes pihenést kívánok. Szeptemberben találkozunk. Köszönöm szépen, de még a koordinátoroknak elmondanám, hogy szeretném, hogyha itt maradnának, mert néhány perc múlva lesz egy koordinátori ülésünk. Köszönöm szépen!